Az előbb tényleg jó volt. Most úgy hangzik, mintha mérföldekre lenne. Mindent értenie kell. Ilyen még nem volt, és hogy egy gyűlésen kétszer is előfordul, de mindjárt megoldjuk. Rögtön megoldjuk. So, jetzt testen wir nochmal, ob es jetzt die Übersetzung... Most egy újabb próba következik, jobb a fordítás, egy kicsivel jobb, de az előbb tényleg nagyon jó volt. Hallom, hallom, de nem elég jól. Legyennek eh, türelmesek, eh, kérem velem, mindent elkövetek, nem. Ez így nem működik, ezt tisztázni kell, jól kell érteni mindent. Ha mindenki angolul beszélne, de hát vannak más nyelvek is, mondja az elnök, ezt tisztázni kell. Ennyi időt rászánunk. Kicseréltük, Ne, igen. Ők is mindent elkövetnek a technikával. Most működik. Most működik, igen. Időnként eh, nekünk játszik az idő. Dieter Liebrecht Koch, a szakbizottság alelnöke, önök mögött ül, csak hogy lássák. Bulcsasszony, eh, itt vagyok ön mögött. Az Európai Unió útjain egy 250 ezer baleset van évről évre. A 2011-2020 közötti biztonsági program az EU részéről számos javaslatot tartalmaz, hogy hogyan tudnánk felére csökkenteni a súlyos baleseteket és halálos baleseteket Európában. A kérdésem az lenne, hogy milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy tényleg ezeket a célokat meg is tudjuk valósítani. Parancsoljon! Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Minden haláleset, ami közúti baleset következtében történik, nagyon szomorú, és nagyon komolyan kell ezeket az eseteket venni. Nagyon elégedett vagyok azzal az ambíciózus célral, amit az Európai Unió saját maga számára meghatározott, tehát hogy zéró baleset legyen a közútakon. Valószínűleg lehetetlen ezt elérni, azonban igyekszünk mégis a lehető legközelebb kerülni ehhez a számhoz. Úgy hiszem, hogy nagyon különböző intézkedéseket hoztak, nagyon sokat segíthetnek a tagállamok, hogy elérjük a lehető legjobb eredményeket. Az egyik tevékenység ezzel kapcsolatban az például, hogy egy részről az embereket képezzük, illetve igyekszünk jobb járműveket gyártani. Azt hiszem, hogy az oktatás, a képzés nagyon fontos, Mindenkinek szüksége van az oktatásra, képzésre, tájékoztatásra, minden generációnak. A technológiára van szükség, hogy jobb legyen az információ csere a szomszédos országok között, például, hogyha valaki szabálysértést követel. Ezek a plusz elemek, amelyeket országok szintjén tudunk megtenni, például az útjelzők javítása a közlekedési táblák, a közlekedési útjelzők minőségének javítása. Ez is egy lehetőség, de úgy hiszem, hogy az elmúlt néhány évben nagyon jó eredményeket értünk el. Úgy hallottam, hogy az adatok nagyjából ugyanazt a szintet mutatják, de ez természetesen csak spekuláció, hogy ennek gazdasági okai lehetnek. Minden esetre elemeznünk kell, hogy mely eszközök működhetnek, működtek az elmúlt néhány évben, javítani azokon, és szorosan együtt kell működnünk azokkal az emberekkel, akik a közlekedés irányításban tevékenykednek, és remélhetőleg ennek pozitív eredménye lesz. Isabella de Mont. Köszönöm szépen. Isabella de Monte a következő, a szocialisták és demokratok nevében. Merito la sicurezza perché io ritengo Köszönöm. A biztonsággal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést, hiszen Juncker úr programjában, a szándéklevelében csak nagyon homályosan utal a biztonságra. Tehát lenne egy általánosabb kérdésem. A közúti biztonságon túlmenően magát a biztonság kérdését hogyan akarja kezelni, itt leginkább a városközpontokra gondolok, és a beépített területekre. Thank you. Köszönöm. Azt hiszem, hogy Európában a biztonság a legfontosabb cél, és olyan kérdés, amelyet mindannyian nagyon komolyan veszünk. Annak érdekében, hogy javítsuk a biztonságot, három ügynökséget hoztunk létre. Azt hiszem, hogy a közút a közlekedésben az egyetlen olyan ágazat, amelynek nincsen saját ügynöksége amely azzal foglalkozna, hogy az összes jogszabályt, megállapodásokat megfelelően végrehajtsák, a tanúsítványokkal is foglalkozik, és úgy hiszem, hogy itt még nagyobb lehetőség van arra, hogy növeljük az ügynökségek fontosságát, hiszen ezek már összközként rendelkezésünkre állnak, de több lehetőséget is biztosíthatunk számukra, hogy biztosítsák, hogy a biztonsági intézkedéseket komolyan veszik. Az országok országos szinten egyes aspektusoknál egyes jogszabályokat nem úgy hajtanak végre, ahogyan kellene. A legrosszabb eset az, hogyha egyáltalán nem hajtják végre ezeket a jogszabályokat, ezért az Európai Uniónak a feladata az biztosítani, hogy az elfogadott jogszabályokat végre is hajtsák egyes esetekben bizonyos országokat akár a bíróság elé is idézhetünk, annak érdekében, hogy ezeket az elemeket biztosítsuk. A következő téma, amit szeretném volna elmondani, hogy természetesen ott van a biztonság koncepciója. Folyamatosan arra kell törekednünk, hogy megfelelő közlekedés irányítás valósuljon meg, az infrastruktúrát megfelelően felügyeljék. Erre már nagyon sikeres példákat láthattunk a közlekedésben, főként az például, amit a vasúti ágazatban is próbálunk bevezetni, ez pedig része a már elfogadott agendának, hogy egy átfogó, általános vasúti közlekedés irányi rendszert valósítsunk meg. Úgy hiszem, hogy ez nagymértékben növelni a biztonságot. Az egyes szegmenseknek tehát eltérő problémáik vannak, de a prioritás az, hogy jó közlekedésirányítási rendszereink legyenek, nagyon világos jogszabályaink legyenek, amelyeket felhasználhatunk, és az ügynökségek segíthetnek helyi szinten abban, hogy ezeket végre is hajtsák, és emellett pedig a lehető legtöbbet kell tennünk azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos minden biztonsággal kapcsolatos szabály betartása az utasok részéről, illetve a tulajdonosok, az irányítók részéről. Jan, Jean Marunescu. Köszönöm, Marian Jean Marunescu. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Amennyiben minden jól megy, akkor az első találkozó a közlekedési miniszterekkel Rómában november elején kerül lebonyolításra. Az egységes európai égbolt lesz a téma, és vannak olyan tagállamok, amelyek fenntartással viseltetnek a koncepció iránt. Ön hogyan látja ezt a fontos európai projektet, és amennyiben marad idő rá, akkor mondj el kérem azt is, hogy mit fog szólni ahhoz, hogyha egy tagállam az európai folyosok módosítására tesz javaslatot a karetterv módosítása során. Azt gondolom, hogy az Egységes Európai Égbolt egy nagyszerű projekt, olyan értelemben, hogy van ennek egy gazdasági vetülete, de olyan értelemben is, hogy előremutató lépés, hiszen a közlekedést optimalizálja, az útvonalakat optimalizálja, és ha megengedi, talán először a második kérdésre válaszolok, ha már ön is megemlítette, ebben ezt a bevezetőmben is mondtam. A lehető leginkább egyszerűsíteni kell ezeket az útvonalakat, számos kihívás szerepel, számos tagállamban vannak védett területek a tagállamokban, de remélem, hogy nyílt, konstruktív vita keretében tudunk tovább dolgozni, és tényleg maradjanak egyenesek ezek a vonalak, világosak, ezzel üzemanyagot spórolunk, és hát egyszerűbbé teszi a közlekedés szervezését, irányítás, irányítását is. A másik rendelet, amiről beszéltünk az Egységes Európai Égbolt kapcsán, azt gondolom, amely a szlotokat szabályozza, tehát a leszállási jogosultságokat, ezeket is optimalizálni lehet majd, és hát az útvonalakat is optimalizálni tudjuk a slotok révén, ha ezeket okosan osztjuk el természetesen, és ez a kibocsátás csökkentéséhez vezet a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, és természetesen több opciót, jobb megoldást keresünk ezen a területen. A projekt önmagában jó, szerintem ezt támogatni kell, és hát a lehető legtöbb résztvevőt be kell vonni a megoldások keresésébe tagállamok szintjén is, annak érdekében, hogy a közlekedés irányítást lehetőleg egy platformon tudjuk egységesíteni. Anna Claudia Tapadel, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok. Biztos asszony, igen, tisztelt biztos asszony. A levelében azt is említi, hogy a Smart Cities, az intelligens városok fejlődésében is fontos szerepet kíván játszani. Milyen tervei vannak itt? Egyre több a városlakó, egy, ez ahhoz vezet, hogy a légszennyezés is növekszik egyes területeken, de említhetnénk a zajterhelés növekedését is. Úgy gondolom, hogy a kérdésemmel egyértelművé szeretnék tenni valamit. A következő hat hónapban át kívánja dolgozni a fehér könyvet, és kíván-e módosításokat eszközölni a városfejlesztés területén a közlekedést érintve természetesen. Hivatkozom a tervekre, amiről hallottunk az új finanszírozási lehetőségek kapcsán. Azt hiszem, hogy ettől sokat várhatunk. Thank you very much for the question. Köszönöm ezt a kérdést. A Smart Cities, mint már mondtam, rendkívül érdekes része lesz, hogyha a bizottság ö, csapatának része leszek én magam is a jövőben ennek a munkának. És ö, azért ö, emeltem ki, mert különböző kihívásokat, aspektusokat ö, hoz ez egy tető alá. Biztos, hogy egyre többen laknak városokban, a városok egyre nőnek, egyre nagyobb ö, a forgalom, tehát jobb tervezésre, jobb megoldásokra van szükség arra vonatkozóan, hogy a, mint ahogy ön is említette, a szennyezés ne legyen túlságosan magas. Másrésztről a várostervezés tagállami hatáskör, tehát az EU-nak közvetlenül nincsen fennhatósága, ha csak nem látjuk azt, hogy a tagállamok a bevált gyakorlatok alapján kezdeményezik azt, hogy az Európai Bizottság lépjen ezen a területen. Tehát, mint már korábban is mondtam, a bevezetőmben is elmondtam, ezt egy projektként kell tekinteni, hiszen ezzel segíthetünk a tagállamoknak abban, hogy kollektív ö, módon lehessen például lemérni a szennyezést, és ennek fényében lehet megfelelőbb ö, fellépéseket ö, választani. Ami az ajártalmat és a légszennyezést illeti, a technológia megint csak ö, nekünk dolgozik. A Smart Cities projekt nem csak a közlekedési, az energetikai és az ICT embereket fogja összehozni. Remélem, hogy közben a szociálisan tudatos emberek is leülnek tárgyalni majd, és új városi megoldásokat keresnek, hiszen a forgalmi dugók nem csak közlekedési probléma, ez magatartásbeli kérdéseket is felvet, azt, hogy a várostervezést hogyan gondolják át, hogy hol vannak az üzemek, hol vannak az irodák, hol vannak a lakórészek. Tehát, hogyha mindenki mindig egy irányba megy. Hát láttam én is ma, ma reggel, igen, amikor a reptérről jöttünk, akkor volt három teljesen üres sáv, mi a mi oldalunkon pedig mindenki egy irányba próbált menni. Tehát itt valami, vagy a tervezéssel, vagy valamivel problémás, ennek így nincsen túl sok értelme. Ezeket kell figyelembe venni, amikor a városokról gondolkozunk. háromszor kopogtam már, és ezt önnek is be kell tartania, mert akkor a többiek mérgesek rám. Klún, Dérdre Klún az EPP-től. Oh, sorry, excuse me. And <laughs> um, in your opening statement, Nyitó nyilatkozatában utalott az optimális összekapcsolódásra Európa szerte, illetve hogy ezen a területen dolgozzon. Én a regionális és helyi repülőterekről szeretném kérdezni, ez a legszélső régió esetében kulcsfontosságú, hiszen összeköttetés biztosít. Nagyon fontos infrastruktúrális elemek, ezért nagyon fontos, hogy védjük ezeket. Szeretném megkérdezni, hogy eh, hajlandó-e lazítani az ezzel kapcsolatos szabályokat annak érdekében, hogy a regionális repülőtereket megvédje, ugyanis a legtávolabbi régiók, illetve szigetek számára ez alapvető fontosságú. Köszönöm ezt a kérdést, mondja biztos asszony, láthatja, hogy miért vagyok oly elkötelezett ezen a területen, teljesen egyetértek, hogy ezek a légi kikötők nagyon fontosak a helyi területek működése szempontjából, nagyon gyakran ezek a legtávolabbi régiói az Európai Uniónak. Ezt nagyon támogatom, ugyanis én nagyon szeretek repülni, és nem lennének ilyen rendkívüli kulturális tapasztalataim, hogyha például a nyugat hibridákon található repülőtér nem létezne, akkor nem juthattam volna el oda. Ezért alapvetően fontosnak tartom, hogy a nyugat hibridák kultúráját is így módon megismerhettem. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a pénzügyi konstrukciót úgy kell összeállítani, hogy a saját magát is fenntarthassa. Egyéb esetben csak támogatásokat nyújtunk, a végén pedig az egész Európai Unió bajba kerül. Kicsit nehéz számomra az állami támogatásokról szólni, ugyanis ez nem igazán a saját hatáskörömbe tartozik, de hajlandó vagyok beszélni azokkal, akik felelősek ezért a témáért. Arra fogok törekedni, hogy új üzleti modelleket találjak, amelyek a vállalkozási, turisztikai modellhez közelebb állnak, és remélem, hogy ezeket a fontos repülőtereket a helyi közösségek számára fenntartsuk. Ott Szlovéniában, Portorosban például nagyon fontos az apró helyi repülőtér, ugyanis Európa bármely részéről eljuthatnak oda a turisták. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy jobb megoldásokat találjunk ezek a területen. Én magam nagyon szívesen hozzájárulnék ezen üzleti modellek kidolgozásához. ICR. E Stefan Dallon az ECR nevében. Nos, jó estét kívánok! Két konkrét kérdésem van. Az első, egy pillanat, úgy tűnik, hogy nem működik a tolmácsolás. Most jobb? Most működik. Akkor kérem, még egyszer fussunk neki. Jó estét kívánok! Kon- két konkrét kérdésem van a belvízi hajózás és az infrastruktúra ügyében. Már említ, beszéltünk erről röviden. A nyugat-európai és a kelet-európai belvízi közlekedés kapcsolatáról kell beszélni. Straubingtól kezdve a Dunán lefelé Németországon át eh, van egy eh, szűk keresztmetszet. Ezt hogyan lehetne megszüntetni, hogy ténylegesen eh, működjön egy egységes belvízi hajózás? A következő téma, amit felvetnék, az egy innováció, az ekokombinak nevezik ezt. So, sokan gigalinerről beszélnek, de ezt meg tudom bocsátani nekik, hogy mit tenne ön annak érdekében, hogy a gigalinernek ne, az ekokombi legyen a neve, és akkor talán elfogadottabb Európában. Köszönöm. Remélem megértett értettem a második kérdését, a nagy gigateherautókról beszélt a hatalmas kamionokról. Ugye egyrészt a Duna egy fontos része a belvízi hajózásnak, ezt tudni kell, és a Tenti része is egyben egyébként. Abban bízom, hogy egy jó megállapodást tudunk kötni a medermélyítés ügyében, és akkor a Duna egy összekötő kapocskét működhetne az egész európai közlekedésben. Aztán van itt egy komoly kihívás, vagy egy környezeti kihívás, itt azért jó megoldásokra van szükség, hogy ne veszélyeztessük az élővilágot, a biodiverzitást. Másrészt pedig kihívást jelent, hogy itt nem csak EU országokról beszélünk, hiszen EU tagállamok vannak érintve a Duna révén, de más országok is, EU-n kívüli országok, akik szintén a projekt részesei tehát további kétoldalú vitákra, tárgyalásokra is szükség van, hogy itt megállapodásra jussunk mindenek előtt, ami a finanszírozást illeti a tervekben, a tervben már, a tentében már szerepel a gerinchálózat, de más országokat is be kell vonni, akik éppen nem az EU tagjai. Hogyan tudnak ők részt venni a finanszírozásban? A második pedig, a második kérdésről beszélek, Hát attól tartok, hogy ez egy komoly kihívást jelentett az EU számára. Úgy gondolom, hogy adott tagállamokban ez teljesen normális dolog lehet, de annyi időm még nem volt a felkészülés során, hogy végleges álláspontot alakítsak ki ebben nem megengedik valakinak, de szeretnék felszólítani országokat, hogy kétoldalú megállapodások keretében próbáljanak megoldást keresni. De mindenképpen az európai irányba kell haladni a megoldás keresésében. Lucy Anderson a következő szocialisták és demokraták részéről. Could you say a bit more about... Szeretne többet mondani arról, hogy mit szeretne tenni azért, hogy figyelembe véve azt, hogy az összes utas, fogyatékkal élő utas is hozzáférhessen a közlekedési hálózatokhoz. Az elején azt mondta, hogy ön emberorientált. Ez konkrétan mit jelent? Az utasok akkor megfelelő részletezett információt kapnak minden őket érintő kérdésről? a megfelelő minőségű hálózati kapcsolódások kérdésében. Például a Connecting Europe hálózatot jól tudjuk, de ez kilenc folyosó. Mi van azon több száz, több ezer, több százezer állomással és hálózattal, ahol e, például nincsenek mozgó lépcsők, ahol a bőröndöket hurcolni kell a lépcsőkön fel és le, hogyan tudja biztosítani azt, hogy különösen az Európai Uniós finanszírozásokkal a mozgáskorlátozást komolyan veszik. Különösen Vendekamp úr nagyon keveset mondott arról, hogy mit tehet konkrétan a mozgáskorlátozottak érdekében. Erről tudna többet mondani? hogyha tényleg ö, szociálisan orientált akarunk maradni, akkor nagyon fontos kérdés, amit ön felvet. Vannak olyan irányelvek, amelyek már léteznek, de biztos vagyok abban, hogy még többet is tehetünk. Az otthonomban is láttam, hogy ö, tíz évvel ezelőtt ö, senki sem gondolta volna azt, hogy ö, megfelelő ö, buszfeljárókat alakítsanak ki a buszmegállókban. Tehát, hogyha most egy új buszmegállót építünk, akkor látom minden egyes alkalommal, hogy erre odafigyelnek. Tehát lépésenként Európa minden területen odafigyel ezen kérdésekre, és valóban odafigyel arra, hogy mennyire fontos az, hogy a fogyatékkal élők is ugyanolyan lehetőséget kapjanak. Ezt egyik napról a másikra valószínűleg nem tudjuk elérni. De hogyha állandóan nyomás, és különösen, hogyha ellenőrizzük azt, hogy a már korábban elfogadott irányokat követjük, ezzel kapcsolatban ellenőrzésekre van lehetőség, és a kialakított jogi kereteket, hogyha betartják, ez nagyon fontos. És elmondott valamit, ami rendkívül fontos. Azt mondta, hogy az utatos, utasok tájékoztatási jogai mennyire fontosak. Azt gondolom, hogy az új javasolt irányítási rendszerekkel most annyira ö, szétaprózódott hálózatok vannak, hogy nagyon nehéz az utasoknak valóban megbízható egy információforrást tudjunk biztosítani. De hogyha jobb lesz a közlekedés irányítás, akkor jobb tájékoztatást tudunk adni az utasoknak is, nem csak a jegyekről, hanem arról, hogy milyen ö, utakon keresztül juthat el a céljához, és ezáltal jobb lesz a kapcsolat, és ide tartozik a fogyatékkal élők tájékoztatása is, hogy hogy tudnak ők megfelelően közlekedni. Következő az Elde nevében Barandika asszony. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony, a negyedik vasúti csomag a harmadik vasúti csomag nem teljesítésének eredménye. Ön a közlekedés irányításában vajon új álláspontot képvisele, a parlamentben ugyanis hat jelentést írtunk alá ezzel kapcsolatban, a tanács azonban nem képvisel megfelelő álláspontot, ugyanis hátrányos helyzetbe hozza azokat a cégeket, amelyek jogbiztonságra törekszenek a, vajon a politikai részben, hogyha nem sikerül előrelépéseket elérni, akkor vajon sikerül előrelépni a biztonság területén? A negyedik vasúti csomag a befektetésekre és a munkahelyekre milyen hatással lesz? És milyen hatással lesz, hogyha nem hajtjuk végre? Az intermodalitást hogyan lehet megvalósítani a vasút területén? főként a szektor innovációjával kapcsolatban, amit ön is kiemelt. És ön mit gondol az infrastruktúra irányítók, illetve a szolgáltatók szétválasztásáról? Köszönöm. Thank you very much for this important question. I wish... Köszönöm szépen ezt a fontos kérdést. Annyit tudok erről mondani, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ezt egy csomagként kezeljük. Nagyon fontosnak tartom, hogy a technikai, és ahogy önök hívják, politikai, én inkább gazdasági csomagot egyként kezeljük. A technikai rész, biztos vagyok abban, hogy ki fognak nevetni, de a refit nagyon sok különböző joganyagot és szabályt kell valahogy egységesíteni, egyszerűsíteni azért, hogy könnyebben követhető legyen, hogy tudjuk, hogy kinek mire van joga és kinek mire van kötelezettsége, és ki minek felelt meg a másik rész, és most a technikai részről nem fogok túlságosan sokat beszélni, mert azzal kapcsolatban kevés a vita. Ami az üzleti részt illeti, ezt nagyon fontosnak tartom. Fontos, hogy a helyi hézagokat megszüntessük és elkülönítsük, tehát a független vezetési szintet kell létrehozni. Azt gondolom, hogy a tagállamok nem tehetnek meg mindent egyből, legalább az irányba kell nyomást gyakorolnunk, hogy a ö, számviteli tájékoztatás megfelelő legyen azért, hogy tudjuk, hogy a költségeket mire költik, hogy tudjuk, hogy egy adott szolgáltatás mennyibe kerül. Különben nehéz ezt kezelni. Egy KKV igazgatója voltam sokáig, a szlovén Telekomnál dolgoztam, teherszállítás területén, és hogyha valaki nem tudja, hogy mik az alapköltségek, hogy egy adott szolgáltatás mibe kerül, vagy mennyibe kerül nekem, amit én szolgáltatást nyújtok, akkor nagyon nehéz erre a kérdésre választani. Ezért gondolom azt, hogy ezen gazdasági csomagnak nagyon nagy a szerepe. Én minden tőlem telhetőt megteszek, és azt látom, hogy a parlament már ö, az első olvasatban ezt megszavazta, úgyhogy szeretném, hogyha együtt dolgoznánk, és tovább lépnénk, és ne legyünk megosztottak, különben ez csak kárt okozhat. A legegyértelműbb módon szeretnénk liberalizálni a piacot. A következő Luis de Grandes Pascual nép, néppárt nevében. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Két kérdést szeretnék önnek feltenni, amelyek nagyon aktuálisak. Az egyik azon problémákkal kapcsolatos, amelyel, ami az utaszolgáltatásokkal kapcsolatos olyan városok esetében, ahol például taxiszolgáltatásokat nyújtanak, különböző feltételeknek kell megfelelni, például biztosítást kell kötniük, engedélyekre van szükség, adóbevallást kell készíteniük a taxisoknak. Valamilyen vállalkozás, amely nem felel meg a minőségi követelményeknek ez tisztességtelen versenyt jelent, illetve szociális dömpinget. Ön mit szeretne tenni ezzel kapcsolatban? Lehet-e egységes fellépés az Európai Unió részéről támogatni a tagállamokat abban, hogy a tisztességtelen versenyt, illetve a szociális dömpinget megszüntesse ezen a területen? A következő pedig az ebolával kapcsolatos. Ez minden országban nagy problémát jelent. A kérdésem nagyon egyszerű. Ami az ebolát illeti, az Európai Unió úgy döntött, hogy légi közlekedési intézkedéseket vesz, vet be. Hogyan, mit gondol az Európai Unió, hogyan tud bevezetni egy olyan egységes ellenőrzési rendszert a repülőtereken, ami az ebolával kapcsolatos, illetve az ebola elleni küzdelemmel? Köszönöm szépen. Thank you very much for, uh... Köszönöm szépen mindkét kérdését. Az első kérdés az adókra vonatkozott. Tényleg eh, támogatom azt, amit a válaszában megfogalmazott. Itt egyértelmű kell tenni a szervezetet. Egy néhány nappal azelőtt, hogy Brüsszelbe eh, lett, jöttem volna, az adókat néztem, éppen az, eh, a taxikról van szó. Egy itt egyértelművé kell tenni ha jelöléseket, díjakat kell fizetniük, üzemeltetési díjakat, és tényleg aztán panaszkodtak, és megkérdeztem, hogy szeretitek ezt a munkát, amire azt mondták, hogy igen, amit nem szeretnek, az az, hogy 200 eurót kell fizetni az engedélyükért, és most ez 50 euró, de ez nem tisztességes. A válaszom tehát az, ez egy tagállami kérdés, egy helyi ügy a taxiszervezés, de természetesen támogatni, elősegíteni kell a megoldásokat, megfelelő elemeket kell találni, amelyeket egész Európában alkalmazni lehet minden esetre azt elmondhatom, hogy támogatni kell az összes intézkedést, amelyel megakadályozzuk a tisztességtelen versenyt. Az ebola ügy esetében el kell, hogy mondjam, hogy proaktív módon kell fellépni, bizonyos létesítményeket be kell zárni. De szükség van. Inés Elája Szender a következő, mondja az elnök. Sí, eh, Igen, biztos jelölt asszony. Először is szeretnék gratulálni, ugyanis nagyon jó háttérrel rendelkezik. Azt hiszem, hogy mivel sport területén is vannak tapasztalatai, ez valódi maratonként élheti meg. Ami az infrastruktúrát illeti, én magam voltam a jelentéstevője az Európai Hálózat finanszírozási eszköznek, egy 3 milliárd euró, 30 milliárd eurós összegről beszélünk, amit 7 év alatt lehet elkölteni fenntartható közlekedéssel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a kihívás az, hogy jól költsük el ezt a pénzt. Két valódi akadály van ezzel kapcsolatban. Először is, hogy elsősorban társfinanszírozásról beszélünk, a tagállamok pedig, hazám, Spanyolország például, államadossági problémákkal rendelkezik, tehát a társfinanszírozásra nincsen megfelelő eszközük. Így rugalmasságra lesz szükség, és szeretném tudni, hogy ön Moszkovicsi úrral, illetve Katajnen úrral együtt hajlandó segíteni abban, hogy az infrastruktúrális beruházások ne terheljék meg túlságosan az államháztartást. A másik akadály pedig az, hogy kétoldalú politikai akarat hiány tapasztalok. Én magam spanyol vagyok, szeretnénk átjutni a Pireneusokon, a franciák a másik oldalon nem akarják. Brüsszel azt mondja, hogy semmilyen mód nincs erre a megoldásra. Ön mit gondol erről? Azt is remélem, hogy egy eh, szociális csomag lesz ezzel kapcsolatban. Ön a fehér könyvről beszélt, ez borzasztó hosszadalmas folyamatot jelent, nehézkes folyamatot, nekünk pedig cselekvésre van szükségünk. Nincsenek most már tengerészek, kapitányok sem a vasúti dolgozók előregednek, szociális dömpinget élünk meg ezen a területen. Ön hogyan lenne hajlandó együttműködni ezen a területen szakszervezetekkel? Minuten, Csak annyit szeretnék mondani, hogy két percet kérdezett, és egy perc marad a válaszra. Ha gyorsan igyekszem válaszolni. Mindenek előtt, ami az infrastruktúrát illeti, mint már korábban mondtam, igenis megfelelő pénzügyi mechanizmusokra van szükség, nem fogunk tudni mindent magunk finanszírozni, de hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, ez egy fontos kérdés. Most nem tudok mindenre válaszolni adni a részletekbe menően, nem is lenne tisztességes szerintem, de azt gondolom, hogyha a bizottság összeáll, akkor ez az egyik legfontosabb vita eszmecsen, amit végig kell vinnünk, és itt adott esetben be kell vonni a magánbefektetőket is, adott esetben a Financial Times-ben olvastam, hogy vannak első kísérletek, hogy a nyugdíjalapokat, a biztosító társaságokat is be tudjuk vonni. Számos lehetőség áll rendelkezésre, fontos kihívás, hogy ezt kezeljük. Elnézést. Köszönöm szépen. George Bach a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos jelölt asszony, nem az összes pont győzött meg, amit említett, de kettőt azért kiemelnék, hogy az embereket állítja a középpontra, és a készsége, hogy a párbeszédet folytassuk, ezt külön kiemelte mindkét témát, tehát két két kérdésről van szó, itt az utasjogokról beszélek, mint Anderson asszony esetében is, amikor átdolgozák ezeket az utasjogokat, akkor megint az embereket állítják majd a középpontba ez a kérdés, mert ez eddig, eddig nem mindig volt így. A második pedig egy sor jogalkotás lóg a levegőbe, ennek ismerjük az okát, különböző vélemények vannak Gibraltár ügyében. Az ebből adódó hiány a jogi áttekinthetőség tekintetében, és az Európai Bíróságnak kell helyettünk dolgoznia, mert nem tiszta a jogi helyzet Gibraltar kapcsán. Mit fognak tenni önök a bizottság szintjén, hogy ezt a blokádot feloldják ebben az ügyben, hogy a jogalkotási hatáskör visszakerüljön a bizottsághoz, a parlamenthez és a tanácshoz. Ezek az intézmények felelnek ugyanis ezért. Ott van a helye ezeknek a kérdéseknek. Um, first, thank you for the questions. First... Köszönöm a kérdéseket, ami az utasok jogait illeti. Azt gondolom, hogy ez rendkívül nagy eredmény Európa részéről, hogy ennyire stabil utasjogi csomagot tudtunk kidolgozni. De most azt láthatjuk, hogy bizonyos légitársaságok inkább törlik a járatot, és így akkor nem kell betartaniuk bizonyos ajánlásokat vagy szabályokat, ezt mi szeretnénk elkerülni. Van -e erre most konkrét válaszom? Nem, nincsen rá válaszom, őszinte leszek. Nem tudom egészen pontosan ezen eljárások hogyan is működnek, de mindenképpen megnyugtatnám, hogy az utasok jogai nagyon fontosak. Én magam is utas vagyok, tudom, hogy én ezt hogy élem meg, és nagyon nagy változásokat láttam az elmúlt időkben. Azt remélem, hogy állandó, nyitott párbeszéd révén az összes érintett bevonásával ezen irányban folytatjuk a munkát. Nem csak Európában, hanem szeretném, hogyha ki tudnánk terjeszteni ezen vállalásainkat, utasjogi vállalásainkat nemzetközi szinten is, és így nagyobb befolyásunk lehetne a világban. Megpróbálok a második kérdésre is válaszolni, hogyha lehetséges. Ami a gibraltári kérdést illeti, felhívták erre a figyelmemet. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy ez egy politikai kérdés, és az összes többi kezdeményezést Európára vonatkozóan nem szabad, hogy ez megakadályozza vagy leállítsa, úgyhogy azt gondolom, hogy hogyha a politikai helyzet változott, akkor tudunk csak ebben előrelépni. Kurtyó Mártéza a következő. Köszönöm szépen. Röviddel ezelőtt jártam Genovában, ott egy árvíz volt, katasztrófa jelentkezett. Európa egyébként felesleges munkákra milliárdokat költ, de nem igen találnak egy néhány milliót arra, hogy megakadályozzunk egy ilyen tragédiát, mint az az árvíz. Nem kellene egy ügynökség arra, hogy ezzel foglalkozzanak? A következő pont a 2013-as listát át kéne dolgozni szerintem. Nagy projektekről beszélünk, amelyek a hidro, hidrológiai egyensúlyt kikezdhetnék Európában. Gondoljunk az árvizekre. Nem csak Olaszországban voltak nagy árvizek, de Németországban, Csehországban, Nagy-Britanniában és az utóbbi időben katasztrofális következményekkel jártak ezek. Nem kellene E, ebben az esetben elemzéseket végeztetni, mielőtt ilyen hatalmas projekteket elindítunk, mint például a Lyon-Torino közötti kapcsolat. Ez kilométerenként 50 millióba kerül. E, nem kellene előtte egy tanulmányt tényleg elvégeztetni? Az árvizek tényleg súlyos eseményt jelenthetnek, és az én országomban is súlyos árvizek voltak az utóbbi időben. De ahogy látjuk, itt nem csak arról az országról van szó, ahol az árvíz van, hanem az egész vízrendszer esetében kihívást jelent ez. Itt, mert a víz utat tör magának, és a teljes meder környezetében, és ezért aztán komoly kihívással szembesülünk. A CEF-ben igenis igyekszünk prioritásokat kialakítani, erre már, erről már beszéltem is, hiszen a fő cél, hogy megelőzzük az árvizeket a jövőben. Itt szerintem tényleg többet tehetünk, további véleménycserére van szükség. Egyelőre nem tudok kötelezettséget vállalni konkrétan semmire, de amit tudok mondani, hogy ez egy élő probléma, és életekről van szó, ebben az esetben nem vitatkozhatunk azon, hogy ezt ránk tartozik, hogy ezt meg kell -e oldani, vagy nem. Szerintem teljesen egyértelmű a válasz. És hogyha elvégeztük ezt a feladatot, hogy felmérjük a kérdéseket, akkor szerintem ezt a témát mindenképpen meg kell vizsgálni. Úgy tudom, ez volt az egyetlen kérdése, ugye? A következő, de volt a zöldek EFA részéről. Gospođo Bulc, politika javnog zdravlja... Elnök úr, Bulc asszony, a közegészség, illetve közlekedési politikák összefonódnak. Például a közlekedési zaj zavarja például az állatokat a természetben, és hogyha nagyon erős közlekedési zajnak vannak kitéve, elhagyják élőhelyüket. Így módon pedig azt tapasztalhatjuk, hogy a közlekedésnek az éghajlatváltozásra való kihatásával kapcsolatban nagyon kevés a tájékozottság, ugyanis például a szív- és érrendszeri betegségek, vagy akár a rákos megbetegedések is kapcsolatban lehetnek a közlekedésből származó környezetszennyezéssel. Ezért nagyon fontos, hogy a közlekedés politika is kihatással legyen az közegészségre, és szeretném tudni, hogy ön milyen lépéseket tesz azért, hogy a két területet összekapcsolja. Válasz. Köszönöm a kérdését. Azt hiszem, hogy mindannyian tisztában vagyunk ezzel a kihívással, ugyanis a modern társadalom nagyon sok plusz problémát okoz a modernizálással kapcsolatban, és a jobb életminőség nek is megvan az ára. Ezeket ön is említette a kérdésében, nem fogom elismételni, hogy mit teszünk. No, soha sem tudunk tenni eleget, ugyanis amikor az emberekről van szó, soha nem tehetünk eleget értük. Természetesen nagyon is jól értjük, hogy mi történik a vasút esetében. Például tisztában vagyunk a zajszennyezés problémáiról. Úgy tudom, hogy most már új fékrendszereket vezettek be, amelyek csökkentik a zajszennyezést. Ez még mindig nem elegendő, de segít. És úgy hiszem, hogy a technológia nagyon sok, sokat tehet értünk, ugyanis csendesebbek most már a gépek, a motorok új üzemanyagokat használunk, és ez is tovább javítja az életminőséget. De azok az emberek, akik e közlekedési vonalak mentén élnek, ők az áldozatai a modern közlekedési rendszernek. Természetesen szociális párbeszéd keretében együtt kell velük működni, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. A várostervezés, például városrendezés nagyon fontos ez ez egész bizottságot érinti ennek kihívása, tehát városrendezés, környezet, közlekedés tervezés. Igyekezzünk a lehető legnagyobb mértékben elkerülni az által leírt rendszert. Maja, Nonenszkri. Következő, Mayer úr, itt vagyok, Bolcsasszony. Üdvözlöm osztrákként és szomszédként, hogy itt van a szakbizottságban. Én közvetlen szomszédja vagyok, ugyanis Grácsból jövök, hiszen Jubjana és Grác nincsenek nagyon egymástól messze. Egy konkrét kérdés nem is szeretnék feltétlenül feltenni, ami nekem tetszett. Nem csinál úgy, minthogyha tudna valamit, amit nem tud. Szakminisztereknél gyakran látom, hogy úgy csinálnak, mintha tudnának valamit, de nem is tudják, és ez veszélyes is lehet. Most aztán visszatérve a kérdésemre, a bal tenger és az Adria közötti folyosóról szeretnék beszélni. Nyilván tud már erről. Ausztria időközben a csatlakozás óta első számú tranzitországá vált, és ez a balti tenger és az Adria közötti tenger jelentősége nőtt. Van a Semmering bázis, alagút és egy további alagút Ausztriában, ezek arra szolgálnak ezek a projektek, hogy az adriai folyosót megvalósítsuk, és tisztán, orosz, tisztán osztrák célokra nincs is szükség valójában, ahogy ezeket megépítsük. Ön hogyan gondolkodik erről az ügyről? Köszönöm szépen ami az összes tengelyt és útvonalat illeti, egy prioritásokat, azt gondolom, hogy a CEF fogadta el ezeket. A TNT esetében mit tudok tenni? Hát egyelőre elfogadom és támogatom, ami már megszületett ezekben az ügyekben, ez természetes szerintem. Én a szlovén eseteket ismerem, és úgy tudom, hogy komoly kihívások vannak, problémák vannak, hogyha megépítenék ezeket az útvonalakat. Ne, kihívásokról kell beszélni, másik szót is használhatnánk. Itt az első, második, harmadik csomagról kell beszélnünk, ami, és a, ezek végrehajtása során pedig már megállapodás született, de vannak nehézségek. Most nem is az ötödik csomagról beszélek, remélem, hogy egyelőre a negyedik csomagnál el vagyunk egy darabig. Amit a, a, tenni akarok az az, hogy igyekszem a lehető leginkább a CEF prioritásokat követni, ha már egyszer elfogadták őket, és igyekszek mindent elkövetni annak érdekében, hogy azok az országok, ahol a fő folyósok vannak, azok teljesítsék az előző csomagokat, hogy meglegyen az alap hiszen ígéretekről van szó, ami a balti és az adriai tenger közötti folyosót illeti, hát remélem, hogy együtt, önnel együttműködve sikerül itt eredményt elérni, és keményebb nyomást gyakorolni, hogy a kötelezettségeket azokat tartsák is be, ha már egyszer elfogadták őket az elmúlt időszakban. Christine de Voldalon Bonfoy, a szocialisták nevében. Bulcasszony, a legutóbbi tanács részéről érkező költségvetési javaslatok alapján 5%-kal kell a személyzeti költségeket csökkenteniük. A negyedik vasúti csomag keretein belül az Európai Vasúti Ügynökség új hatásköröket kell, hogy vállaljon, és nem lesz alkalma erre kevesebb költségvetéssel és kevesebb munkatársal. Szeptember 30-án vállalta a bizottság, hogy az Európai Vasútügynökség személyzetének számát, létszámát növeli nemzeti szakértők révén. Vállalja ezt a vállalást a jövőben is? Ez azt jelenti -e, hogy az érintett ügynökség költségvetése nőni fog, vagy másként kell elosztani a pénzügyi eszközöket? Köszönöm. Köszönöm a kérdését. Stefkovics úr a főnököm lesz, a koordinátorom, úgyhogy biztos, hogy amit ő megígér, azt nekem be kell tartanom. Másrésztről igen, tudom, hogy milyen kihívások várnak az ügynökségekre. Úgy gondolom, hogy valójában két része van ennek a kérdésnek, ahogy én látom. Remélem, hogy egyetértünk ebben. Egy részről Fontos utalni arra, hogy hogyan is finanszírozzák az ügynökségeket. Már korábban megállapodás született, és jó példák vannak arra, hogy hogyan lehet bizonyos ügynökségi szolgáltatásokat reklámozni és szeretném, hogyha az ügynökségek továbbra is olyan szolgáltatásokat keresnének, amelyek, amelyeket valóban el tudnak adni, és így társfinanszírozhatják a létezésüket. Ez nagyon jó lehet a jövő szempontjából. De ez nem válasz arra vonatkozóan, hogy ha több munkát kap egy ügynökség, akkor hogy találjon erre megoldást. Általában véve minden európai közigazgatásban, és ez különösen a Szlovéniára, úgy gondolom, hogy a az adminisztratív költségeken csökkentenünk kell, hiszen ezek túlságosan magasak egy ilyen modern gazdaságban. Másrésztről, hogyha több a munka, és legitim ez a feladat, és úgy gondoljuk, hogy szükségünk van erre az európai menetrend szempontjából, akkor én küzdeni fogok azért, hogy ezt a pénzt megkapja az ügynökség arra a feladatra, amelyre szükségünk van. Köszönöm szépen. Az egységes gazdasági és pénzügyi terület egy egységes közlekedési területet is követel magának, és bevezetőjében egyértelműen nem tette le a garast, és azt hiszem nem vagyok az egyetlen, aki ezt kifejezetten üdvözli. Ennek ellenére szavaknál többre van szükség, és nem csak kommunikációról vagy kommunikáció kísérletről szabad beszélni. Pillanatnyilag 23 különböző rendszer van az Unióban, és most, hogy Németországról is vitát nyitunk, igazából egy olyan fiók nyílik ki, amelyet zárni kéne, és ez terhelés növekedést jelent a polgárok számára, és többletérték nem jön létre. Eltekintve attól, hogy reformok nélkül lehet költségvetési jogokat betömni. Éppen ezért a szárazföldi közlekedés számos területén különböző adókat vezetnek be. Hogyha ezeket tényleg az infrastruktúrára költenénk ezeket a pénzeket, nem is lenne nagy baj az egésszel, hiszen akkor karban tudnánk tartani az infrastruktúránkat, és sokkal gyorsabban tudnánk kiépíteni a transeurópai hálózatokat is. Ön már többször említette, hogy milyen saját tapasztalatai vannak a közlekedéssel, most pedig szeretnék rákérdezni a közlekedési politikára. A 23 különböző útdíjrendszert Európában hogyan kívánja egységesíteni, és hogyan áll hozzá ahhoz, hogy bevezessünk egy egységes európai útdíjrendszert, amelynek, eh, cél, amelynek összegeit, eh, vagy amelynek bevételeit arra fordítanánk, hogy a európai hálózatokat és az infrastruktúrát fejlesszük konkrétan belőlük. Nos, igyekszem gyorsan válaszolni erre is és egyetértettünk már abban, és én is emellett teszem le a garast, hogy a használó vagy a szennyező fizetelvét alkalmazunk, hogy ez mit jelent az UDI rendszerben, az egy következő kérdés. A tudi, az UDI rendszer az tagállami hatáskör. Mi nem írhatjuk elő például az árat. Amit viszont megtehetnénk az az, hogy követeljük, hogy, kö, hogy a költségekből induljanak ki a tehát a költség alapú árképzést kéne alkalmazni, ez jól hangzik természetesen, de nagyon nehéz, és nem is tudjuk igazából a különböző országok árait összevetni. Tehát az első lépés, az a vízióm, viszont az lenne, hogyha tényleg egy egységes rendszert akarunk, hogy mindent leválasztanak, hogy egyértelmű elszámolásokról, könyvelésről beszélhessünk, hogy tényleg lássuk a konkrét árakat, hogy az extern költségeket is bevonjuk, de ez csak egy hosszú távú vízió pillanatnyilag, de ez lenne a legjobb, hiszen ez tényleg egy versenyképes közlekedést jelez, jelenthetne, és az európai versenyképessége szempontjából is fontos lenne. Pillanatnyilag ez nem elérhető. Ami viszont engem foglalkoztat, hogy tényleg költségalapú árképzést alakítsunk ki, hogy minden egyes ország a diszkriminatív elemeket vegye ki ebből a rendszerből. Robert Zile. Köszönöm szépen. Néhány évvel ezelőtt, amikor itt az Európai Parlamentben a tentéről beszéltünk, illetve vállalzott finanszírozási eszközről, itt fogadtuk Jakulin urat az orosz vasútársaság részéről, annak érdekében, hogy együttműködjünk velük a TNT projekteken. Például a széles nyomtávolságú vasúti hálózatok kiterjesztéséről beszéltünk, és az Európai Uniós tagállamok is fordítottak forrásokat arra, hogy ezzel kapcsolatos tanulmányokat végezzenek. Szeretném érdeklődni, hogy a 15-20 mm-es síntávolságú hálózat kiepítésére milyen lépéseket terveznek. Nagyon pragmatikus leszek ezzel a témával kapcsolatban. Talán nem lesz elégedett a válaszommal, de jelen pillanatban ezzel kapcsolatban jobbat nem tudok adni. A prioritásunk az, az európai hálózat finanszírozási eszközzel kapcsolatban, hogyha a gerinchálózatot meg akarjuk valósítani sikeresen, akkor nemzetközi módon kell azt integrálnunk, és meg kell találnunk finanszírozási módját annak, hogy akár két oldalú megállapodásokkal, az EU, illetve egy másik ország együttműködésével hálózatunkat a globális hálózatba, vasúti hálózatba, vagy közúti hálózatba beleillesszük. Nagyon lelkesített ez a téma, olvastam egy cikket azzal kapcsolatban, hogy Kína és Európa között vasúti összeköttetést építsenek ki, illetve hogy ez mennyire nyereséges vállalkozás lehet. Ez számomra nagyon izgalmas, 25%-kal drágább, mint a hajózás, azonban csupán egy hónapba telik, szemben a két hónappal. Ezért a nagyértéket képviselő termékeknél ez nagyon fontos plusz értéket jelent. Így módon tehát a vasút versenyre kell az egyéb áruszállítási eszközökkel globális szinten. Ezt át kell gondolnunk, meg kell találnunk azokat a jó megoldásokat, amelyekkel meg tudjuk valósítani a társfinanszírozást, de nem hiszem, hogy csak egyedül kellene ezt finanszírozni az EU-nak. Jens Nielsen a szocialisták és demokraták nevében. Eh, jag ska återkomma till eh, en fråga som vi delvis har varit inne på. Most eh, egy már említett kérdésre szeretnék visszatérni. Talán ezt még egyértelműebben ki lehet fejteni. A közötti közlekedésről beszélek, de a minőség is fontos a szociális területen ugye szociális jogokról, szabályokról, tarifa tárgyalásokról, tarifa szerződésekről is beszélnünk kell, de ide tartozik például az is, hogy mennyit lehet vezetni, illetve mennyit kell pihenni. Ennek konkrét előírásai vannak, és hogyan fog figyelni arra, hogy a tagállamok tényleg meg is valósítsák ezt. A szociális dömpinget külön említette, milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az illegális forgalmat, közlekedést visszaszorítsuk, hiszen tudjuk, hogy ilyen is van, hogy a tagállamok közötti egészségtelen és tisztességtelen versenyt szüntessük meg. Very serious uh, challenges. Uh, I... Azt gondolom, ez be kell látni, nagyon súlyos kihívásokról, feladatokról van szó. Három kérdésről van szó az első a verseny ügyében. Uh, az Európai Bizottság a tisztességes verseny híve, és ezért fog küzdeni. Ez világos, mind természetesen arra kell törekedni, mindenki tartsa be a játékszabályokat a tagállami szinten lehet nagyon sok mindent tenni, például oly módon, hogy információt cserélünk, hogy együttműködünk ez egy alapvető fontosságú elem, hogy arra bátorítsuk és segítsük is még jobban ezt az együttműködést. Aztán ön is említette a dömpinget. Hasonló dolgokról van szó, hogyan tudjuk ezeket az úgynevezett postafiók cégeket egész Európában beazonosítani. Nem könnyű, de tudatosítani kell, kommunikálni kell folyamatosan, információkat kell cserélni, és folyamatosan fel kell tárni, feltáró munkát kell végezni az ilyen cégekkel kapcsolatban. Tehát ezek az első lépések a megoldás irányába. A kabotás témája hm, összefügg a zöld agendával és az egységes közlekedési térség eh, is erre reagál itt Európában. Ezt akarjuk ezzel megvalósítani. Hát arra kell törekedni, hogy a teherautó mm, rakományjal utazon. Az üres teherautó a legrosszabb eh, zöld szempontból. Tehát meggyőződésem, hogy három eh, utat tehetnek, mielőtt vissza térnek a saját országba. Ezt felül kell vizsgálni. Van-e ennek így még értelme? hatékony -e ez a szabályozás, hogy vissza kell térni, hiszen a versenyképességet is folyamatosan említjük, és ez szorosan összefügg a zöld agendával is. Tehát e, e, számos kis feladat van, ami egy nagy feladatot alkot, és e, folyamatosan kell dolgozni ezzel. Deli Andor, néppárt. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, tisztelt Bulc asszony! bevezetőjében kihangsúlyozta hogy milyen fontosak a ten t folyosók az ön számára. a rajna duna folyosó talán a legfontosabb kapcsolatot jelenti az európai országok között nyugat kelet vonalon. létezik továbbá egy, EU, egy duna stratégiája is az eu nak ami a mobilitást és az intermodalitást fejleszteni a belvízi vonalakon ugyanakkor ezek a belvzi útvonalak nem állnak meg az eu külső határain átfolynak rajtuk gy a tagjelölt és társult szomszédos országokon is mint például szerbián bosznia hercegovinán moldávián vagy akár ukrajnán és hogyan látja biztostottnak azt hogy a, az eu nem tag de dunamenti országokban is legyen pénz az olyan projektekre amelyek eh, igazából az összeurópai belvízi útvonalfejlesztést eh, segtik és eh, még egy kérdés figyelemmel a, szlovéniai hátterére mi a véleménye más regionális jellegű belvízi folyosók fejlesztéséről az eu nak épp abban a részében ahol, ahonnan ön is származik mint például a száva vagy a dráva folyók esete? köszönöm. Um, uh, Természetesen, ami ezen folyosók jelentőségét illeti, ön is rámutatott, ez nagyon komoly. Ami a belvizeket illeti, a belvize hajózást illeti, ez egy nagyobb hálózat részét képező, úgyhogy meg kell nézni az összekötetést a közutakkal, a vasutakkal, hiszen ezek egymást kiegészítik. Tehát rendszerszerűen kell megközelíteni az összekapcsolódásokat. Ön is kiemelte, hogy különösen a Duna folyóhoz sok ország kapcsolódik. Már korábban is elmondtam, az a célom, hogy minden résztvevőt felkérjek, minden érintett országot hogy együtt találjuk meg a finanszírozás megoldását. Nem hiszem, hogy az EU önmagában ezt finanszírozhatja. Az EU-nál már megvan az Európai hálózat finanszírozási Eszköz, a kohéziós alapprogramja, tehát persze vannak olyan területek, ahol a tagállamok javíthatják a belvízi hajózás minőségét és működését. Fontos tehát az ön által említett országokat, Szerbiát és Moldovát is bevonni a párbeszédbe, és másokat is a Fekete-tengerig. Biztos vagyok abban, hogy vagy külföldi tőke bevonásával, vagy más innovatív pénzügyi eszközök bevonásával jó megoldást találhatunk, jó megállapodást találhatunk, de biztosan egyetértek abban, hogy közösen kell ezt a megoldást megtalálnunk, és ez nagyon fontos része az össz-európai közlekedési hálózatnak. Dominik Riké az Álditól ön mögött foglal helyet. Kinevezett biztos asszony, itt vagyok ön mögött. A kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelv nagyon fontos, hiszen ez hozzájárul a munkavállalók szabad áramlásához, de nagyon sok negatív mellékhatása is volt. A közlekedés egy eléggé specifikus ágazat, hiszen a közlekedésben dolgozók mindig utaznak, és ezért nagyon specifikus problémák merültek fel ezzel kapcsolatban. A kérdésem a következő. Ön tervezi-e azt, hogy specifikusan felülvizsgálják a közlekedés területén a kihelyezett munkavállalók irányelvet, hiszen a legutóbbi általam javasolt módosítók nem oldották meg a problémát. Második kérdés. Pontosítson azon válaszon, amit majdnem megadott, mi szerint teljesen liberalizálni akarja-e a közúti kabotást. Harmadik kérdésem, mit gondol, vagy egy európai közúti ügynökség létrehozásáról, vagy pedig egy másik ügynökségen, közlekedési ügynökségen belül egy közúti részleg létrehozásáról? Köszönöm szépen a kérdést. Először is támogatnám ezt az elemzést, elnézést kérek. Igen, tehát támogatnám ezt az elképzelést, amit javasolt a kérdésében támogatnám ezt az elemzést, ugyanis nagyon szívesen megismerném, hogy eh, mi a helyzet az áthelyezett munkavállalókkal, ami pedig a közúti kabotás liberalizálását illeti. Azt hiszem már van erre vonatkozóan egy érvényes megállapodás. Nekem az volt az elképzelésem, hogy megvizsgáljam, hogy ez még mindig megfelelő-e hiszen folyamatosan újra kell értékelnünk, át kell értékelnünk jogszabályainkat, szabályainkat, és ha úgy látjuk, hogy helyes pozitív annak megváltoztatása, akkor azt támogatom. Ami a közúti ügynökséget illeti, ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis minél többet beszélünk a kihívásokról, de nem csak azokról, hanem a lehetőségekről is a közúti közlekedésben. Egyre gyakrabban teszük fel magunknak a kérdést, hogy ez az egyetlen olyan szektor, ahol van ügynökség, van-e valóban erre szükség? Létre kell lehoznunk egy negyedik ügynökséget a közúti közlekedésre is? Ami a költségeket illeti, nyilván ez nem egy kellemes gondolat, úgyhogy nem szabad csupán rávetnünk magunkat egy jó ötletre, akármilyen egyértelműnek is tűnik, de az ön elképzelése nagyon tetszik nekem, hogy megosszunk egy ügynökséget, ami már létezik, a közúti kérdésekkel is foglalkozon, tehát szerintem erre még térjünk vissza. Der nächste ist Massimiliano Salini von der EPP. Massimo Salini a néppártól. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Nézzük az oroszlán barlangját, mondjuk olaszul. Két nagyon fontos, de rövid kérdést szeretnék feltenni. Az vasúti ügynökség Európában ez a téma azért merül fel, hogy az európai rendszert erősítsük, illetve összhangba húzzuk, vagy egységesé is tegyük akár. Már elhangzott itt többször, hogy az interoperabilitás feltétlenül szükséges, de van ennek egy műszaki vetülete is, hiszen a szabványokat is meg kell állapítani. Ehhez az első kérdés erre vonatkozik mindjárt. Mit kéne elvégezni ahhoz, hogy ez a fejlődés beindulhasson? Hogyha az Európai Vasúti Ügynökségről beszélünk konkrétan, akkor közvetlenül rá is kérdezek, úgy gondolja tényleg, hogy van lehetőség arra, hogy a sinek esetében, a pályák esetében, illetve egyéb műszaki felszerelések esetében ö, lépjünk és egységesítsünk. Itt Olaszország jövőjéről is szó van, a be, és a belvízi hajózás sem szabad elfelejteni. Itt van a Po, a legfontosabb olasz folyó, itt adott esetben vannak szűk keresztmetszetek. Olaszországban nem tudtuk igazából jó belvízi hajózást kialakítani a geológiai adottságok miatt, holott ez hasznunkra válhatna. Köszönöm először is. Köszönöm ezt a kérdést majd meglátjuk, hogy meddig sikerül eljutnom a válaszadásban. Ami a vasúti ügynökséget illeti, azt hiszem, hogy a vasúti ügynökség rendkívüli szerepet játszott már eddig is, és mivel megkívánjuk valósítani az egységes vasúti rendszert, egyre nagyobb szükség lesz rá. Hiszen több műszaki előírásra lesz szükség a berendezések tekintetében, de nem csupán az összeköttetés, összekapcsolódás tekintetében, tehát a helyi vasúti hálózatok, illetve a gerinc hálózat összekapcsolásával az ügynökségnek ott is jelentős szerepe lesz. Először is tehát az ügynökség, az ügynökség abban is segít, hogy olyan előírásokat határozzon meg, amelyek az ökkenőmentes közlekedési információt rendelkezésre bocsátják, és ez biztonsági szempontból nagyon fontos. Az ügynökségek védik mindig elsősorban a biztonsági információt, a biztonság lényegét, annak érdekében, hogy mindig a biztonság legyen az első. Természetesen igyekszünk majd megnézni, hogy eh, melyik lesz a legfontosabb ezek közül, a feladatok közül, amelyeket az ügynökségnek át kell adnunk elnézést. Rácki. Boguszláv Liberacki, a szociálisági demokrata. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Kezdjük az orosz embargóval. Itt kompenzációról beszélünk az iparagazdák számára. És szó se esik arról, hogy közlekedési vállalatokat kompenzálnának, pedig milliós veszteségekről beszélünk. Bolt asszony, az európai ipar sok éve igyekszik fejleszteni egy európai közlekedési minisztert kéne létrehozni. Hajlandó lenne egy ilyenre? Mennyire tudná megvédeni ezt a felvetést? Mennyire tudná megvédeni a közlekedési vállalatok jelentőségét az egész világon? Aztán a stabilizáció, a jogi és fiskális és köz, környezeti környezetet hogyan tudja stabilizálni a közlekedési cégek számára, és egy ajánlás is hadd fogalmazzak meg. Nagyon kellemes hallgatni önt. Uh, first of all... Köszönöm szépen. Talán erre válaszolnék. Igen, hát mindenképpen drámai, ami az orosz embargó miatt történik. Nehéz ezt előrejelezni, betervezni, de ez történt. Azt gondolom, hogy nem része ezen szakbizottság munkájának, az én portfóliómnak ez a terület, de mindenképpen beszélni kell róla, nem lehet egyszerűen csak figyelmen kívül hagyni tény, hogy nagyon sok kárt okoztak, és ezzel foglalkozni kell valahogyan. A másik kérdés, amit felvetett, rendkívül fontos. Hogyan lehet a globális, az európai közlekedést a globális piacon megvédeni, az európai érdekeket megvédeni a globális piacon? Az biztos, hogy Európának nyitottnak kell maradnia. Hogyha a globális szinten akar játszani, akkor nyitottnak kell maradnia, de ehhez küzdeni kell, és én is küzdeni fogok az igazságosságért, ahhoz, hogy kölcsönösek legyenek a kapcsolatok. Nem lehet hogy az, hogy csak mi adjunk, és ezért ne kapjunk semmit cserébe. Úgyhogy itt önök előtt én úgy állok, mint aki nagyon erősen fogja védeni az európai érdekeket és jogokat. Látom azokat a területeket, ahol erre nagyon nagy szükség van a légiközlekedés területén, hiszen látjuk ezen nemzetközi eh, repülőtereket az Európai Unió határain, ahol nagyon komoly a nyomás, és erre nekünk lépnünk kell valahogyan. Nem lehet mindig csak nemet mondani. Ez egy nagyon fontos kérdés, és a közlekedés minden más aspektusában ugyanezt elmondhatjuk, de én küzdeni fogok az európaiakért. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony vállalta, hogy folytatja a liberalizációs politikát minden irányba a közlekedés területén. Most, hogy kezdődnek a tárgyalások, intézményközi tárgyalások a negyedik vasúti csomagról, ön azt állítja, hogy nagyobb versenyt akar az utas szállító vasútban, azért, mert azt gondolja, hogy a nagyobb versennyel nem gondolja azt, hogy nőnek az árak és csökkenne a minőség. Én francia képviselő vagyok, és nem hiszem, hogy rossz lenne a francia vasútak minősége. Ami a nagysebességű utakat illeti, vasutakat illeti, Franciaországban ezek a világon a legbiztonságosabbak közé tartoznak meghallja-e azon több millió európai és francia polgár hangját, akik múlt májusban elutasították az ultraliberalizációt és a technokráciát, amit az ő szemükben az Európai Unió képvisel. A múltból levonja el következtetéseket azzal kapcsolatban, mi szerint a vasút liberalizációja gyakran oda vezet, hogy csökken a szolgáltatás minősége és az utasok biztonsága. Köszönöm. Thank you very much for the... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Először is, ami a negyedik csomagot illeti, ez nem csupán a liberalizálásról szól, hanem a biztonságról, az interoperabilitásról, tehát az átjárhatóságról, az átláthatóságról. Amikor az üzleti oldalát vizsgáljuk meg az országoknak ezzel kapcsolatban nem lesz egységes álláspontja, ezzel tisztában is vagyok, de meg kell próbálnunk egyfajta közös alapot kidolgozni, azért fogok küzdeni, hogy ennek az első lépése meg legyen. ez pedig az átlátható, elszámoltatható helyfoglalási rendszer, hogy lássuk, hogy a költségeket hogyan, hogyan oszlanak meg a költségek, hogy ne legyen az keresztfinanszírozásnak egy ilyen ne valósuljon meg keresztfinanszírozás ilyen átláthatatlan módon, hogy egyik szolgálat finanszíroz valamit, a másik valami mást. Tehát azt kellene tennünk, azt kell elérnünk, hogy nem elsősorban a liberalizálásra gondolva, hanem inkább az átláthatóságra gondolva költségorientáltak legyünk, hiszen EU-s finanszírozásról van szó, uniós beruházásokról, és biztosítanunk kell, hogy tudjuk, mi befektetünk be. Aztán pedig az operatív réteget illetően szintén azt kell mondanom, hogy nem a liberalizálásról van szó, hanem átláthatóságról, biztonságról, jobb szolgáltatásokról az utasok és a vasúti rendszerek számára. Jill Evans a következő. Thank you, Chair. Um, several times tonight you... Köszönöm, elnök úr. Többször említette azt, hogy nagyon komoly beruházásra van szükség a közlekedés területén, gazdasági, biztonsági, idegenforgalmi, klímaokokból és másokból is. Természetesen ez alapvetően a TNT hálózaton keresztül és az Európai Hálózatfinanszározási Eszközön keresztül lesz lehetséges. Ez a teljes közlekedés politikának a tervezését jelenti. Közben vannak olyan specifikus regionális tulajdonságok, amelyekre oda kell figyelni, és erre is már némileg kitért például a tengerparti, hegyi és szigeti területekre gondolok. Én Walesből jöttem, ez nagyon jó példa ezen területekre. Itt valóban javítani kell a közlekedési kapcsolatokon. És gazdasági szempontból is talán értelmesebb lenne ilyen szinten működtetni a közlekedést. Hogyan lehet garantálni azt, hogy ezen területekről nem feledkeznek meg? Válasz, ez egy nagyon fontos kérdés. Az EU a, koráb, a múltban is foglalkozott már a regionális igényekkel. Három alap, mindegyike nagyon fontos. Ezen belül a kohéziós alap a legfontosabb az infrastruktúra szempontjából. Az én országomban legalábbis tudom, hogy ez az egyik fő forrása a beruházásoknak, és tudom, hogy a következő pénzügyi perspektívában is több milliárd eurót lehet majd közlekedési infrastruktúrákra költeni, és környezetvédelmi szempontból is vannak előírások, amelyeknek az Európai Unió már megfelel, és amelyet betartat ezen beruházási projektekkel kapcsolatban. Egy másik dolog, amiről beszéltünk, az új innovatív mechanizmusokról, amelyeket ki kell alakítani ahhoz, hogy a regionális igényeknek meg lehessen felelni a tagállamoknak kell ezen megoldásokat megtalálniuk, vagy felkérik a beruházókat, hogy ruházzanak be ilyen területen. Szlovéniában erről komoly vita folyt, vagy, ahogy már említettem, amit olvastam a Financial Times-ban, európai vasúti üzemeltetők például a nyugdíjalapokat kérik meg, hogy ruházzanak be ezen területekre. Én ennél innovatívabb most nem lehetek, de igen, mindenképpen állandóan keresnünk kell ilyen innovatív mechanizmusokat, és a bevált gyakorlatokat is fontos terjeszteni. Tehát, hogyha egy régióban valami jól működik, azt be lehet esetleg vezetni egy másik régióban is, de az biztos, hogy nagyon sok jó ötletre van szükség ezen a területen. Tanya González. A következő Tanya González Penzes a GUE részéről. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt asszony, ugyanazt fogom kérdezni öntől, amit Szefkovics úrtól kérdeztem, és remélem, hogy pontosabban válaszol majd, mert ő nem tette meg. Az Európa 2020-as stratégia megpróbálja megteremteni a fenntartható növekedés feltételeit, azonban azt látjuk, hogy a közlekedési politika inkább a források nem hatékony centrális összpontosítását jelenti. Nagyon sok példát láttunk erre, mint például a repülőterek számának megnövekedése, nagysebességű vonatok bevezetése, amelyek megfizethetetlenek az állampolgárok számára, vagy pedig a tengeri stráda visszavonása, amire viszont nagyon nagy szükség lenne az Európai Unió ezen régiója számára. Hogyan tudja biztosítani ön, hogy a közlekedési politikákat úgy alakítják ki, hogy azt az emberek figyelembevételével tegyék meg. Hallgassák meg az embereket, hiszen a közlekedésnek nagyon fontos szerepe van a szociális jólétre vonatkozóan, és ne elsősorban a beruházók érdekeit vegyék figyelembe, hanem az emberekét. I share your concerns. Osztom az aggájaikat. De bíznom kell abban, azokban az agendákban, amelyeket az Európai Parlament is jóvá hagyott, biztosítanunk kell, hogy ezeket végrehajtsák. Azonban értem, hogy mit mond, és tudom, hogy vannak olyan plusz kihívások, főként ami az embereket illeti. Amikor felkészültem erre a meghallgatásra, meggyőződésem volt, hogy ezek az infrastruktúrális beruházások, amelyek egyfajta nagyobb agenda keretében valósulnak meg, hogy az európai közlekedés zöggenőmentes legyen, ez nem csupán az üzleti vállalkozásoknak hoz majd előnyöket, hanem az utasoknak is, és főként nekik. Másrésztről pedig minden egyes lépésben minden, amit teszünk, a zöld agendát figyelembe kell vennünk. Lehet, hogy ez nem így tűnik, de amikor megkezd, elkezdtem megvizsgálni az elmúlt tíz év projektjeit, amelyeket meg valósítottunk műszaki szempontból, szervezési szempontból, üzleti modell szempontjából. Megnéztem ezeket a projekteket, és ezek mindig egyfajta módon a zöld irányba mutatnak. De ebben valóban jók voltunk? Nem feltétlenül, mert nem vettük kellően figyelembe, hogy emberek állnak-e projektek mögött. Úgy hiszem, mégis, hogy jó irányba haladunk, olyan célokat valósítunk meg, amilyeneket senki más a világon, és reményeim szerint ez szintén az programom részét képezi, hogy ezeket a koncepciókat exportáljuk, mert csak akkor, ha exportáljuk azokat, csak akkor tudjuk ezeket megvalósítani. Az EU ebben nem lehet elszigetelt, minden kötelezettség vállalását érvényesíteni kell. Wittenburg. Matthijs van Miltenburg. Köszönöm szépen. Hollandul fogok kérdezni a pihenőidővel kapcsolatban. Itt is ideje lenne pihenni, de most a közlekedési szektorról van szó. Természetesen fontos, hogy tisztességes versenyt biztosítsunk, de ehhez gondoskodni kell arról, hogy a rendelkezéseket ne különböző módon értelmezzék a tagállamokban, és az elmúlt időszakban kiderült, hogy ez viszont gyakran megtörténik például a vezetési és pihenőidő esetében. Franciaország esetében például úgy veszik, hogy a teherautó fülkében töltött pihenést nem veszik pihenőidőnek, és akár 30 ezer eurós büntetést is kiszabhatnak a vezetőkre, vagy akár egy éves börtönbüntetést is egy ilyen ügy miatt, bár más országban a teherautó fülkében töltött pihenőidőt is ilyennek számolják el. Ön hogyan fog biztosként fellépni, hogy ezeket az időket jobban egyeztessék a tagállamok? Igen, erről a feladatról már hallottam. Azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, mert őszintén szólva nem tudom ez hogy alakult ki. Tehát jobb információra van szükség. A franciák, a belgák miért gondolják, hogy ilyen szabályt ilyen módon kell alkalmazni? erre van szükségem. Tehát egy magyaratra van szükség, nem tudok most rögtön reagálni. Tudom, hogy a probléma fennáll. Szeretném megérteni, hogy egy ilyen konkrét szituáció miért alakul ki. Most amit el tudok mondani, hogy az alapvető szabályokban egyet kell érteni, ez, hogy ezt hogyan tudjuk elérni a jövőben, ezt nézzük meg hol van szükség lépésekre, mit tudunk tenni, és tenni fogok valamit, azt tudom ígérni. Hogy csak annyit tudok mondani, tudom, hogy ez a feladat, ez a probléma fennáll, de most rögtön nem tudok azonnal megoldást kínálni, sajnálom. Robert Zilla a következő. So, Miss Bolca... Köszönöm, Mihály. Bolcasszony, nagyon egyetértek azzal, a, amit ön mondott az elvvel kapcsolatban, hogy a diszkriminációkat a közlekedéspolitikában fel kell számolni. Ami a transzibériai átrepülést illeti Oroszországnak a miniszterelnök is megemlítette, hogy esetleg az egész ilyen átrepülést be fogják tiltani, le fogják zárni. Ez most megfelelő időe arra, hogy a jogalkotáson, mondjuk az irányelven változtassunk az Európai Unióban azért, hogy jogot adjunk a bizottságnak arra, hogy a kölcsönösség elve alapján tudjon reagálni, amennyiben az oroszok ezen díjakat nem veszik be, és, vagy ezen díjakkal például az Aeroflotot támogassuk. Készen áll-e ön ilyen fellépésekre? Egyetértek, hogy a transzibériai átrepülési díjak jogszerűtlenek. Nem maga az átrepülés, hanem az ezzel kapcsolatos díjakról beszélek. És elővigyázatosnak kell lennünk. A már eddig is feszült politikai helyzetben, mint a mostani is Oroszországgal, óvatosan vetném ezt fel a tárgyalóasztalnál. Én azt tudom megígérni, hogy hogyha az orosz kollégákkal találkozom, akkor erről beszélni fogok. Ha jól értem, Oroszország már most megígérte, hogy ettől eláll, amikor a WTO-ba beléphet, tehát ez egy folyamatos probléma volt, sok kollégámnál próbálták ezt a kérdést felszámolni. Én azt tudom megígérni, hogy megpróbálom ezt megoldani. Azt nem tudom megígérni, hogy sikerül, de remélem, hogy más kollégák tól kapok valami konkrét, konkrétumot, amiért cserébe erről tudunk alkudozni, de az biztos, hogy ez egy nagyon komoly kihívás, és nehéz az oroszokat rábírni olyasmire, amit nem akarnak meglépni. Úgyhogy meg kell tanulnom, hogy ezt hogy lehet megtennem, és milyen eszközökkel. De mindenképpen minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy foglalkozzak a kérdéssel, és remélhetőleg, hogyha megválasztanak, akkor az irányításommal sikerül megoldani ezt a kérdést. Körkosz. Miltos Körkosz, LCR. Gratulálok, Bulc sok sikert kívánok önnek, az egész bizottságnak is. Egy kérdésem van, ön hogyan értékeli az európai vasúti rendszert? Milyen elvárásai vannak a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban? Európának hogyan kell tovább javítani a rendszerét. Szükség van erre. Bolcasszony, igen, említettem már a negyedik csomagot. Eh, ahogyan mondtam, az ötödikre remélem már nem kerül sor, úgyhogy a negyediket valósítsuk meg. Műszaki részben ez nagyon fontos csomag, ugyanis nagyon nagy változást jelent a RIFIT ernyő keretén belül, tehát a különböző több ezer jogszabály, illetve szabály sokkal egységesebb, egyszerűbb lesz. Azt gondolom, hogy ez óriási mértékben hozzájárul a zöggenőmentes közlekedési hálózat működtetésében, ami az üzleti csomagot illeti hosszú távon. Egy bizonyos utat járunk be, nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni, de nagyon világos a jövőképünk. Egy zöggenőmentes európai közlekedési hálózatot akarunk, ami költséghatékony, és nem terhet jelent, hanem jó társai vállalkozások számára, hogy versenyképesek legyenek. Én legalábbis ezt így szeretném látni a jövőben. Mindezek az elemek, amelyek az üzleti és a műszaki részben is szerepelnek apró lépések ebbe az irányba. Azt hiszem, hogy egyre több és több elem járulhat hozzá az európai közlekedési hálózat kiépítéséhez. Ami a kölcsönös átjárhatóságot és intermodalitást illeti. Nem csupán arról van szó, hogy jobban szabályozzuk a zöld kötelezettségvállalásokat, hanem hogy javítsuk drámai módon az utasjogokat. Másrésztről pedig ez drámai módon javítani fogja az üzleti területet is, az üzleti körülményeket és elnézésüket kérem, kezdek fáradni, úgyhogy az angol nyelvtudása most már nem annyira jó, de azt gondolom, hogy minden eset ez nagyon jó irányba mutat, ragaszkodnunk kell ahhoz, és a parlament segítségével, az önök segítségével, a tanácssal való együttműködésben nagyon jó eredményt érhetünk el, szerintem a negyedik csomag már működni fog. Uh, a következő Elzbieta Lukasiewska. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a körünkben, jelölt asszony a kabotás piacra szeretnék rákérdezni itt az Európai Unióban. Hogyan kívánja megoldani ezt, hogy megfelelő potenciált használhassunk ki ebben az ügyben? Tehát a teljesítő képességnek eh, erősödnie kell, a termelékenységnek erősödnie kell, de természetesen a szabályok betartását is ellenőrizni kell. Milyen szabályokat alkalmazunk eh, bizonyos szállítókra, akik elveszített növelték a bevételeiket itt az orosz problémákra hivatkoznék. Azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés. Fontos, hogy optimalizáljuk a közlekedési, a szállítási kapacitásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Másrészt pedig ez hozzájárul Európa zöld agendájához is. Igen, mint már elmondtam, elég sokat dolgoztam logisztikában, nem közvetlenül logisztikában, de az ügyfeleim közül sokan logisztikai szolgáltatásokat is nyújtottak, és tudom, hogy a legnagyobb problémáik, illetve a motivációk az volt, hogy ne legyen egyetlen útvonal se, amit üresen kell megtenni. Ez egy alapszabály ott, hogy itt közös erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a teherautók teherrel közlekedjenek, és ehhez eszközöket kell biztosítani, ki kell alakítani a feltételeit ennek, mire van szükség, tehát hogy beszéljünk erről. Ők tudják, hogy mi lenne a legjobb megoldás, nem kell csak jogot alkotni, vagy jogot alkothassunk, ennek nincs értelme, egyszerűen jól alkalmazható jogra van szükség. Ez az én megközelítésem, hogyha új szolgáltatásokat kívánunk bevezetni, vagy koncepciókat kívánunk alkalmazni, több ez, mint szolgáltatás. És tényleg azt hiszem, a közlekedésben folyamatosan keresni kell az új lehetőségeket. Nem csak arról van szó, hogy javítsuk azt, ami már van, hogy továbbfejleszünk, ami már van, hanem új potenciálokat, új feladatokat keresünk, új kötelességeket új lehetőségeket, és így haladjunk tovább, és egy egységes közlekedési térség jön létre, a versenyt magas szinten tartsuk, és így a versenyképességről is gondoskodjunk, és ne felejtsük el a központi elemet természetesen, az a biztonság. A biztonságot nem szabad szem előtt éveszteni a közutakon. És hát eh, ennyi, ez függ össze a kabotásról. Ez lenne ebben az ügyben a válaszom. Bász Eichhout a következő. Welcome, Köszönöm, elnök úr. Bolcsasszony, üdvözlöm Önt. Egyértelműen elmondta, hogy legalábbis így értettem, hogy nagyon lelkesedik minden közlekedési eszköz iránt. Azonban, hogyha az árat megnézzük, a légi közlekedés például minden árképzési mechanizmusból kimaradt, így módon pedig tisztességtelen versenybe lép a hosszú távú közlekedési eszközökkel szemben. A kérdésem az, hogy a verseny hiányát hogyan kívánja megoldani, ami egyértelműen kedvez a légi közlekedésnek, illetve hogyan lehet ellenőrizni, biztosítani azt, hogy az ön a légi közlekedés 2016 után a kibocsátás kereskedelmi rendszernek is részét képezi. Köszönöm. I don't think that this condition is... Szerintem ez a feltétel nem csupán az európai légitársaságokra vonatkozik. Én arra törekednék, hogy ezt nemzetközi téren próbáljuk megoldani, nemzetközi szervezetekkel próbáljuk megbeszélni. Minden helyzet, amibe kerülünk, egyfajta előtörténettel rendelkezik, a légi közlekedés helyzete pedig következménye több évnyi fejlődésnek, ami a e szektorban valósult meg. Azt nem ígérhetem meg, hogy 2016-ra már a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe bevonom a légiközlekedést, ez túl nagy ígéret lenne. Tény és való, hogy ez a téma nagyon fontos. A légiközlekedésnek is fejlődnie kell, tehát vitát kell erről folytatnunk, az önök segítségére számítok ezen a területen. A parlamentek együtt kell ezeket a kérdéseket megoldani, javasolhatunk, elemzéseket végezhetünk, javasolhatunk különböző megoldásokat, de önökkel együttműködve remélhetőleg megtalálj, megtaláljuk az előrevezető utat, de 2016-ig semmilyen ígéretet nem tehetek, és tisztában vagyok ezzel a furcsa ellentmondásos helyzettel, ami nagyon sok aspektusban megvalósul, ugyanis az egyes közlekedési módok nem egyenlő helyzetben vannak. 25 másodpercen még van, szeretném pontosítani, hogy a vajon az törvényszerű-e, hogyha 2016-ig nincsen valamilyen megállapodás, akkor valóban az ETS részét képezi majd a közlekedés Válasz, törekszem arra, hogy betartsák a jogot. Kurcio Maltéze a gue Várván azt, hogy a negyedik vasúti csomagot az új biztonsági előírásokkal elfogadják, kinevezett biztos asszonytól azt kérdezném, hogy jónak tartaná-e azt, hogy bizonyos sürgősségi lépéseket hozzon? Egyrészt, ami az Európai Vasúti Ügynökséget illeti, ö, neki kellene a biztonság kérdésével foglalkozni azért, hogy már most a veszélyes terheket ö, szállító ö, vonatokra, sebességkorlátozást alkalmazzanak. Olaszországban történt egy nagyon nagy vasúti katasztrófa, és ez bárhol máshol Európában előfordulhat. Második ilyen sürgősségi kérdés, ami a GSM által üzemeltetett vasúti járatokat illeti, gyakran távközlési rendszerek irányítják ezeket, és nagyon veszélyes interferenciák lehetnek, mint Belgiumban 2013-ban. Svájcban nem EU tagállam. Megoldották a ezt a konfliktust, mégpedig a polgárok mellett döntöttek. A kérdésem az, hogy a bizottságnak vannak-e hasonló tervei. Válasz. Először is szeretnék az első kérdése válaszolni. Hogyha én leszek a biztos, én ilyen fellépést nem támogatnék. Inkább önöket, az Európai Parlamentet kérném meg arra, hogy a lehető leghamarabb lépjünk előre a csomaggal. Nagyon sok előnye van ennek a csomagnak. Hogyha lépésenként ugrándoznánk, akkor az egészet felapróznánk, és inkább én az összes energiámat és energiánkat arra használnám, hogy a teljes csomagot tudjuk elfogadni. Tájékoztattak arról, hogy milyen kihívások vannak és milyen balesetek történtek azért, mert nem volt megfelelően kezelve a konnektivitás a bizonyos kapcsolódási pontokon. Remélem, hogy ami a fennakadásmentes közlekedés irányítási rendszert illeti, sikerül az ilyen helyzeteket a jövő, jövőben elkerülni. Mint már mondtam, láttam ezeket a képeket, hihetetlen, hogy mennyire szörnyen néz ki az, amikor négy különböző irányító rendszer van valaki előtt, és ezekre kell reagálni, és mindegyiket egyfolytában üzemeltetni. Ez egyszerűen egy modern társadalomban elfogadhatatlan, különösen olyankor, amikor az ICT már ilyen magas szinten jár. Tehát, hogyha csak részmegoldásokat keresünk, én ehelyett inkább azt kérném, hogy próbáljunk rendszerszerűen foglalkozni a kérdésekkel, a kihívásokkal, és próbáljunk átfogó megoldásokat kialakítani, amelyek aztán hosszú távon bármilyen további balesetet meg tudnak előzni. Robert Helicska következik. Igen, tisztelt biztos jelölt asszony, arra hivatkoznék, amit az elején már mondott, már eh, Sefcsovics urat is nagyra tartották, én is így vagyok ezzel, azt gondolom, hogy eh, eh, ez egy bátorító dolog, hogyha megnézzük újra hogy hogyan alakítják át az egyes tárcákat, szakterületeket, és pozitívan is viszonyulhatunk ehhez. Örülök, hogy ön jött el erre a meghallgatásra, konkrétan válaszol, és kitér az egyes kérdésekre, és úgy tűnik, hogy jól felkészült alatt a néhány nap alatt a meghallgatásra nem mindig örülünk a válasznak természetesen. Az egyik ilyen dolog, amit felvetett, nem foglalkozott eléggé véleményem szerint a use it vagy lose it elvvel itt például a tagállamok az esetben finanszírozást is elveszíthetnek, ha nem jól használják fel a pénzeket. Erre szeretném felhívni a figyelmet. Mondj el kérem, hogy hogyan lehetne keményebben fellépni és hatékonyabban, hogy a tagállamok tényleg hatékonyabban működjenek, amikor a tagállamok nak jutatott pénzek felhasználásáról beszélünk, a másik pedig a külső költségek internalizációjáról van szó, hogy itt szeretném megnézni, hogy hogyan tudjuk a költségalapot a legjobban figyelembe venni. Németországról is beszéltünk már például az adózás ügyében. Tényleg szükség van egy európai megoldásra ebben az ügyben? Nem tudnánk-e tovább menni ennél? Egy percben. Azt gondolom meg kell néznünk, milyen teljesítmény, milyen eredmények születnek itt. Az első kérdés lehet a leggyorsabban válaszolni, Kiuzit vagy or Ez egy jó koncepció. A saját tapasztalatokról szeretnék beszélni. Így tudtam sokkal jobb eredményeket elérni miniszterként helyi szinten, mert egyszerűen eszközökre szükség van tényleg különben nem tudunk működni a következő, hogyan tudnak, hogyan esetleg erőteljesebben fellépni. Ez teljesen világos ez a mechanizmus, amely kimondja, hogy hogyan működik megtervezitek a projektet, és hogyha nem teljesítitek a kötelezettségeket, elveszítik a pénzt, és ez egy pultba kerül, egy tartalékba, és ezek az országok, amelyek kohéziós finanszírozásra jogosultak, akkor egy másik projekt bemehetnek oda, és ezt egy újabb projektre lehet felhasználni ezt a pénzt. Tehát aki jól működik, az jobban kapja a pénzt, tehát lehet, hogy büntetés. Robert Cilla a következő. Mr. Telicska. Köszönöm. Telicska úr nagyon nehéz kérdéseket tett fel, úgyhogy azt hiszem minden kérdést feltettek. Köszönöm. Egy kis szünetet kaphat Bulcasszony ezért. Der nächste ist István új helyi István következik. Hier hinten, hier hinten. Ön mögöttül, itt van hátul. Kijelölt biztos asszony, én az SND frakció utolsó megszólalója vagyok, így aztán sokkal könnyebb helyzetem van mint ertug barátomnak volt aki koordinátorként az első kérdező volt hiszen én már véleményt is tudok alkotni és nem csak kérdést föltenni. úgy vagyok ezzel mint ha esetleg szokta nézni a x faktor nevű tehetségkutató versenyt ahol amikor először találkoznak az énekesekkel akkor van hogy a zsűri twenty másodperc után leinti a kedves jelentkezőt mert rögtön látják rajta hogy énekelni tud. szerintem nem ön és nem mi álltottuk elő azt a helyzetet amelyben négy nap alatt kellett fölkészüljön egy olyan területre amit én alelnökként négy hónapja tanulok és tudom hogy van még mit tapasztaljak ezért csak gratulálni szeretnék és azt már látom előre hogy énekelni fog tudni és gy a bizottság tagjainak kedvenc dalait is meg fogja tanulni hamarosan. egy kérdésem ugyanakkor magyarként van közép kelet európai szomszédos országból én vasúti közlekedéspárti vagyok mind, mind közlekedés szervezés mind pedig környezetvédelem szempontjából. közép kelet európai és a balkáni országok elképesztő módon vannak lemaradva a vasúti infrastruktúrában ezért kérdezem hogy tud e abban majd kellő erővel lépni hogy ezek a kormányok a bizottsággal és az európai parlamenttel közösen helyezzenek nagyobb hangsúlyt a vasúti közlekedés fejlesztésére. És ha már hátat fordított nekünk, hiszen itt ülünk az elnöki pulpituson, csak jelzem, hogy krámer elnök úr, és nekem is van egy közös kedvenc témánk ez a kerékpáros közlekedés támogatása. Elnök úr nem tud most kérdést föltenni, hiszen ő megnyit és zár, ezért csak mondom önnek, hogy hátra nézve csináljon egy ilyet és mondja azt hogy a, közlekedés, a közlekedésben és a kerékpáros turizmusban segt nekünk majd a közös céljainkban. köszönöm szépen! izgalmas a kérdés de csak egy perce marad bár én tizet is adnék szívesen. igen igyekezni fogok igen, az első, második, harmadik csomaggal kapcsolatban kötelezettségekről kell beszélnünk. Mi a legfontosabb prioritás a biztonság? Ezt meg kell valósítani. De szeretem a második kérdést is, és engedje meg, hogy erre reagáljak. Én is elkötelezett biciklista vagyok, és voltak sokan a miniszterek közül, akik nagy autókkal távoztak az ülésekről, amikor kormányban dolgoztam, de én a biciklimmel mentem haza. Nagyon szeretek biciklizni. Kohéziós alapok, strukturális alapok állnak rendelkezésre például a saját hazámban. Nagyon komoly mennyiségű utat építettünk, és tényleg használjuk is ezeket. Remélem, hogy a kerékpározás kultúrája tényleg a mi kultúránk része lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elizabeth Vosenberg a néppárt nevében, ő az utolsó, aki kérdést tehet fel. Köszönöm, elnök úr. Bulc asszony, én is szeretném üdvözölni. Én vagyok az utolsó néppárti hozzászóló. Szeretnék gratulálni önnek, mert nagyon kemény portfóliót kapott, és nagyon jól sikerült felkészülnie, teljes válaszokat tudott nekünk adni. Ehhez gratulálnék. Ami a kikötők kérdését illeti, ön tudja, hogy ez nagyon fontos gazdasági kérdés, nagyon sokban hozzájárul a kikötők ágazata az európai gazdasághoz az európai kereskedelem 90%-a tengeren keresztül érkezik vagy távozik, tehát mindenképpen fontos, hogy megfelelő intézményi keretet alakítson ki az új bizottság javaslatában. Két tengelyre kell ennek kiterjednie. Egyrészt a versenyképességen kell javítani, másrészt meg kell erősíteni az átláthatóságot, ami a közösségi alapok felhasználását illeti. Ön is bizonyára tudja, hogy nagyon komoly ellenállás van bizonyos tagállamokban, bizonyos szereplőknél, gazdasági szereplőknél, és az állami támogatásokkal kapcsolatban is döntésekre van még szükség. A kérdésem tehát a következő. A bizottság javasolt egy intézményes keretet, egy ö, jogi keretet. Ö, ön milyen stratégiát szeretne követni azért, hogy ö, a már említett ellenállást kicsit fel tudja oldani, és a bizottság által javasolt jogi kereteket be lehessen vezetni. Még valami kis nemzeti felhanggal Görögországból, Szigetországból jöttem. Szeretném tudni, hogy hogyan szeretne hozzájárulni az európai kikötők fejlesztéséhez, különösen ami a legtávolabbi területek és a szigetek kérdését illeti, hiszen Görögország is ide tartozik de mindenképpen nagyon örülök annak, hogy ön együtt akar működni velünk ezen irányban is. Válasz. Nagyon röviden. A kikötők az európai hálózatfinanszírozási eszköz menetrendjének részét képezik, tehát mindenképpen én követni fogom azt az irányvonalat, amelyet ez a menetrend meghatároz a kikötők finanszírozásával kapcsolatban is. A kikötőkkel kapcsolatban is azt gondolom, mivel rendkívül nagy igény van arra, hogy javítsunk rajtuk azért, hogy versenyképesek maradjanak, hogy innovatív finanszírozási megoldásokra van szükség hosszú távon. De ez egy nagyon nagy terület, úgyhogy nehéz most részletesen megválaszolni a kérdést, de tudjuk, hogy milyen kihívások vannak Kína részéről, stb. stb. Más részről imádom a görög szigeteket, nagyon jó lenne, hogyha bármit ígérhetnék, de nem ígérhetek. Egyelőre nem ígérhetek. Nagyon fontos lesz, hogy a fejlesztést az idegenforgalomhoz és a vállalkozási célokhoz kössük. Közösen így azt gondolom, hogy a kikötők vonzók lehetnek, és a beruházásokat is oda lehet vonzani. Ez nem csak a néppárt utolsó kérdése volt, hanem összességében a TRAN szakbizottság tagjainak utolsó kérdése, és most még 5 percben lehetőséget kap arra, hogy összefoglalja ezt az elején től nem beszélhetett ilyen sokat egyszerre, most lehetőséget kap egy hosszabb reagálásra. Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. Ennyi időt rászánhat tényleg örülök, hogy vége. Az az igazság, hogy örülök, hogy vége van. Köszönöm a kérdéseket. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattam elképzeléseimet. Úgy tűnik, mintha tűzön járnék, parázson járnék, és néha azt gondoltam, hogy megégetem magam, de mégsem történt így, legalábbis én így látom, lehet, hogy önök máshogy látják. De nagyon örülök annak, hogy újabb lehetőséget kaptam arra, hogy elmondjam. Ez a négy nap, az elmúlt négy nap nagyon lelkesítő volt. Annyira sok új lehetőséget tapasztaltam, láttam, amiben előrelépést érhetünk el. Olyan ágazat ez, ami innovációt, életminőségjavulást, összekapcsolódást biztosít. Látom, hogy milyen alapvető szerepet játszhat a modern Európában. Nagyon fontos, az üzleti vállalkozások számára, hogy virágozzanak, és az emberek számára, hogy utazzanak. Könnyen elmondhatjuk, hogy ha a közlekedés leáll, minden leáll. Ezért egy óriási kötelezettség és nagyon izgalmas feladat. Természetesen nagyon fontos, hogy a közlekedés biztonságos, megbízható, fenntartható legyen. Ehhez az egységes európai közlekedési térségnek meg kell valósulnia a közlekedés így tudja a megfelelő szerepét eljátszani, kivenni a részét az európai gazdaság fellendüléséből. E cél megvalósítása lesz az első prioritásom, ahogyan azt egyébként a Juncker bizottsági elnök úr nyilatkozatában is szerepelt. Nagyon fontos a közlekedés szerepe az európai versenyképesség növelésében, érvényesítésében ahhoz, hogy a e kihívásnak megfeleljünk, beruházásra és innovációra van szükség. Ez a két alapvető eleme a tevékenységünknek. Én magam nagyon szociális beállítottságú vagyok, természetesen a lépésről lépésre történő liberalizálásnak is híve vagyok, ami versenyképességet elősegíti, de azt is biztosítanunk kell, hogy amit teszünk, az az embereknek jó lesz, és javítja az életüket, életünket. Ezért elkötelezett vagyok, hogy konkrét válaszokat adjak a megbízható, megfizethető, jó minőségű közlekedési szolgáltatások megvalósításában, ami ugyanakkor környezetbarát. Tisztelt képviselők, azt megígérhetem, hogy minden kezdeményezésem indokolt lesz, annak érdekében, hogy valóban Európa életminőségét szolgálja. Ha én leszek az Európai Unió következő közlekedési biztosa, energetikus leszek, ezt megígérhetem, és nagyon szorosan, nyíltan együttműködök az európai parlamenti képviselőkkel, főként az önök szakbizottságával. Hiszek abban, hogy minden probléma, amit mi emberek hozunk létre, nekünk embereknek kell megoldanunk. Hogyha leülünk és együttműködünk, ezt meg is tudjuk tenni. Ezért azt gondolom, hogy együtt a közlekedést Európa szakpolitikai agendájának élére helyezhetjük. A közlekedés lesz így módon a gazdaság gerince, olyan gerinc, amire a jelenlegi társadalomnak szüksége van, és azt megérdemli. Így módon pedig az elkövetkezendő öt évben tudjuk alakítani a közlekedés jövőjét. Köszönöm szépen mindannyiuknak! Nos, az utolsó előadást követően a befejezzük a mai meghallgatást. Köszönöm szépen az észszerű, célszerű kérdéseket a képviselőknek. Köszönöm szépen Bulcaszonynak az állásfoglalásait, a válaszait. El tudom képzelni, nem volt könnyű, de vége. Emlékeztetni szeretném a koordinátorokat és az alelnököket arra, hogy értékelni fogjuk ezt az ülést, holnap délelőtt, még hozzá 8 óra 30-kor lesz az ülés a VIK 200-as teremben zárt ajtók mögött. Végül pedig természetesen köszönetet mondok a tolmácsoknak is a kiváló munkáért, eh, és hogy ilyen türelmet mutattak, eh, de nem léptük túl az időt. Ezúttal 6 perccel hamarabb fejeztük be, de ennek ellenére köszönöm szépen, és egy kellemes estét kívánok valamennyiüknek. Berekeztem az ülést.